a szavazást holnap tartjuk. Majd most még Janovéve Grabowska jelentése a polgárok a párbeszéd a Lisszaboni szerződés keretében címmel kerül napirendre. Négy percben Grabowska asszony a szó. Michael, please. Mikrofont kérem használjon. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Biztos asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Témát váltunk, most az állampolgárokkal való kapcsolatteremtés eh, az európai intézmények részéről a eh, terítéken levő téma. Ez a kapcsolatrendszer bizony hézagos. Jean Monnet a múltban azt mondotta, hogy mi az Európai Unió eh, nem a, nem a kormányok kell, hogy alkossák, alkossák, hanem az állampolgárok. Ugyanakkor az állampolgárok részéről egyre erősödik az ellenérzés, illetve egyre gyengébb a kapcsolat az intézmények és a polgárok között. Ez a múltban is fájdalmas tapasztalatokat adott, például a francia és holland nemek, meg az ír népszavazási nem, a Lisszaboni szerződésre is erre utaló jelek voltak. Az európai intézmények igyekeznek az állampolgárokkal való kapcsolatokat erősíteni, javítani. jól ismervén a civil társadalom fontosságát és szerepét a véleményalkotásban, és azon egyre szélesebb körű intézkedések születnek etéren, azonban mindez nem elég. Mindez kevés, az Európai Parlament többre törekszik, olyan mechanizmus szeretne létrehozni, amely képes e problémát orvosolni. Azaz, az európai intézmények és polgárok közötti kapcsolatrendszert javítani, és a demokrácia hiányt, deficitet kezelni. Ez azt is jelenti, hogy az állampolgárok számára fontosabb szerepet kell kiszabni, a, akár a döntéshozatalban is. A tízes cikke az európai szerződésnek kimondja, hogy minden állampolgárnak joga van részt vállalni az Európai Uniós döntési folyamatokban, és úgynevezett állampolgári kezdeményezéseket is az a szerződés. Ha például egy millió aláírást összegyűjt e, egy kezdeményezés, akkor a bizottság e, hivatott foglalkozni az adott kérdéssel, és jogalkotási javaslattal is elő kell állnia. Jelentésemben éppen e, párbeszédről, az állampolgárokkal folytatott párbeszédről szólok. Ez nem jogi formába öntött, a jogi szövegek ezt nem határozzák meg pontosan, ám látnunk kell, hogy a következő elveket kell kövesse ez a párbeszéd. Először is a reprezentatívás, a, a, a képviseleti ö, jogát kell érzékelnünk az a, a civil társadalomnak megfelelő képviseletet biztosítva számukra az intézményekkel szemben, hogy megfelelő partnert képezzenek a párbeszédben. E párbeszéd tehát két oldalú beszélgetés kell legyen, nem csak az Európai Unió intézményei kell, hogy, hogy szóljanak az európai az, akik aztán majd válaszolnak, hanem bizony az intézmények is részéről is meg kell hallgattassék az állampolgárok szava. Tehát arra van szükség, hogy egyfajta visszajelzés is folyamatosan szerepeljen, a, az intézmények figyelemmel legyenek erre a visszacsatolásra az állampolgárok részéről. Az átláthatóság elvére kell alapuljon ez a párbeszéd, és az is nagyon fontos, hogy világos szabályok szab határozzák ezt meg, legyen egy világos lista azokról a nem kormányzati civil szerveződésekről, amelyek részt vesznek ebben a konzultációs folyamatban az alapelv civil párbeszéd során nagyon nehezen meghatározható. Ezért várom az Európai Bizottságtól azt, vártam is már korábban, hogy a megerősített párbeszéd alapelveit, amelyen már kétszer-kettő óta foglalkozik, nos ennek alapján a bizottság megfelelő alapelveket is kidolgozzon és meghatározásokkal éljen. Szeretnék arra is utalni, hogy a tagállamok is kell, hogy támogassák, erősítsék ezt a úgynevezett civil párbeszédet, és az itt tapasztalható előrelépéseket aztán ez az évi európai parlamenti választásokon fogjuk megmérni. Itt lesz, ez lesz a próbaköve annak az első lépésnek, amelyet meg kellett tegyünk már az európai intézmények és a polgárok közötti párbeszéd javítására, azt a lehető legjobb kínálattal kell a polgárok felé fordulnunk, így javítva a párbeszéd lehetőségét. Vasilio asszony, először is a bizottság szeretné megköszönni Grabowska asszony jelentését, illetve köszönetet szeretnénk mondani az Alkotmányügyi Szakbizottság munkájára ért is. Nyilvánvalóan az európai integrációban nagyon fontos szerepet játszik a civil párbeszéd. Ez egy kulcsfontosságú intézmény az európai intézmények és a társadalom közötti párbeszédének. Ez biztosítja a polgárok részvételének lehetőségét. A civil társadalom szervezeteivel hagyományosan jó volt a kapcsolata az intézményrendszernek, és ennek következtében a civil társadalom szerepe is kibővült a politikai párbeszédtől, a projektmenedzsmenten mentik bezárólag az EU-ban, illetve az egyes tagállamokban is, ami a Lisszaboni szerződést illeti. A jelenlegi gyakorlatot ez a szerződés formalizálja, és újabb lendületet ad ennek a párbeszédnek. Ugyanakkor megnyitja a lehetőséget azelőtt is, hogy a polgárok kezdeményezésére reagálva is felléphessen a civil társadalom. Aktív párbeszédhez szükség van arra, hogy megfelelő eszközökkel rendelkezzen a civil társadalom véleményének kifejtéséhez. Az európai intézményeknek is megfelelő eszköztárra van szükségük, annak biztosítására, hogy a civil társadalom részéről érkező kezdeményezéseket megfelelően fel tudja karolni. A bizottság támogatja a legtöbb ilyen elképzelés, sőt, számos ilyen elképzelést már meg is valósított. A jelenlegi bizottság saját mandátuma során számos kezdeményezést tett a civil társadalom bevonására, az egyes polgárokkal folytatandó párbeszéd erősítésére, az EU kérdésekkel kapcsolatosan. Az egyik leginnovatívabb példája ennek a polgárokkal folytatott konzultáció és a személyes konzultációk rendszere. Ez által kívánjuk megismerni a polgárok igényeit, követelményeit. Ennek során alakult ki az elmúlt évtizedek során az Euróbarométer, ami egy nagyon fontos eszköze annak, hogy a közvéleményt mérni tudjuk Európában. De sem a bizottság, sem a parlament nem képes arra, hogy egy oldalúan szervezzen európai szintű párbeszédet. Nagyon fontos, hogy minden európai intézmény és a civil társadalom is, a polgárok is ebben együttműködjenek és ez teszi majd lehetővé azt a partnerséget, amit a parlament, a bizottság és a tanács 2008. október 22-én aláírt. A bizottság és a parlament már koordinálja a tagállamokkal közösen az erőfeszítéseket az ilyen partnerségekkel kapcsolatosan, ami a konkrét nemzeti, regionális és helyi szintű kérdésekre kiterjedne, és a helyi szintű szervezeteket, illetve a nem kormányzati civil szervezeteket is bevonná. Reméljük, hogy ez a megközelítés egyre hatékonyabbá válik. A bizottság osztja azt a nézetet, hogy a sikeres párbeszéd azon múlik, hogy az egyes szereplők és minden szereplő abban aktívan részt vegyen. Ideértve a bizottságot, a többi európai intézményt, illetve a civil társadalmat. Remélhetőleg a Lisszaboni szerződés mielőbb hatályba lép, és ez lehetővé teszi, hogy a rendelkezések a gyakorlatba is átültetődjenek a civil párbeszéd területén is. Köszönöm szépen. Holnap szavazunk erről a jelentésről. Andrik Ieni asszony nem tudott eljönni ma, ezért az ő, ő jelentését nem vitatjuk meg, csak annyit jelentek most be, hogy szerdán szavazunk